Bene, benvenuti a tutti, ben ritrovati, riposati. Üdvözlök mindenkit, úgy látom mindenki szépen kipihente magát, üde és friss. Akkor nézzük azt a 8000 módosítót, ami vár ránk. E allora iniziamo questa seduta, innanzitutto... Kezdjük meg a mai ülést, először is a, először is a napi rendet fogadjuk el. Úgy látom, hogy nincsen ellenvetés, tehát elfogadónak tekintjük a napi rendet. Ma az összes hivatalos nyelvre van tolmácsolás. Nézzük a következő ülések jegyzőkönyvek elfogadás június 18-19, június 25, illetve július 9-e 10-a. Úgy látom, itt sincs észrevétel. Akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. A mai ülést egyébként webstreaminggel közvetítik. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság arról értesített minket, hogy egy saját kezdeményező jelentést készítenek az Egyesült Államokkal folytatott gazdaság és kereskedelmi kapcsolatokról, és erről már október 10-én szavazni is fognak. Miután erről mi véleményt fogunk írni, meg lesz, lesz megfelelő időnk arra, hogy ezt a jelentést majd vizsgáljuk, tehát közvetlenül a titkárságtól, a ö, INTA titkárságától fogjuk megkapni ezt, a, ezt az anyagot még szeptember 18-a el, el, előtt. Egyébként pedig el kell mondjam, hogy a több módosítót, miután nagyon sok van, nem tudjuk ö, másod példányban is eljutatni önöknek, hiszen nagyon sok módosítóról van szó. Egyébként pedig más nem szeretnék mondani, tehát ez volt az elnök közleményei. következik a négyes napi rendi pont, az Európai Unió 2013-as évre vonatkozó általános költségvetése. Eszter Lange ennek a kérdésnek az előadója. 2000, a 2013-as évre vonatkozó anyagot júliusban, még pont a vakáció előtt fogadtuk el, és nagyon sok költségvetési sorban, agrárpolitikáról beszélvén van változás, például promóció és a vidékfejlesztési programok kérdése. 35 módosítóról kell ma szavaznunk a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan. Egyébként pedig következő ülésünk szeptember 18-án lesz, ekkor fogunk azokról a véleményekről szavazni, amelyek a mi módosítóinkhoz kapcsolódnak. És holnap 12-kor lesz a szavazás. Egyébként pedig Dolongó igazgató urat üdvözlöm, aki itt van körünkben. Eszter, szót kérsz, vagy szavazzunk? Jó, akkor szavazzunk. Próbáljuk gyorsan csinálni, és azt hiszem, hogy az lesz a leggyorsabb, hogyha kézfeltartással szavazunk. Dichiaro aperta la votazione, partiamo con l'emendamento. Megnyitom a szavazást. Az 5200-as módosítóval kezdjük. Ki van mellette? Mano, eh? Chi è contrario? Ellene ki van? Mi sa che dobbiamo contare. Direi respinto, eh? A, talán elutasítottuk, de nem is tudom, vannak-e tartózkodók? Akkor elutasított. Votiamo l'emendamento 5200... 5219-es módosító következik. Megnyitom a szavazást, ki van mellette. Ellene. Ellene ki van. Az 5219 ről szavazunk. Tartózkodók. Elutasítottuk. Votiamo 5229. 52-29-es mellette. Ellene. Ellene ki van, ki tartózkodik. Elfogadtuk. 5218-as. Mellette. Mellette még. Ellene ki van, tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizzük az 5218 18 ast Jó, akkor ezt ellenőrizzük, gépi szavazás 5218 18 as Szavazzon. Avete votato tutti? Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Respinto. Elutasítottuk. Respinto. Votiamo il 5000. Ça n'a fait aucune différence. Sì, eh, eh, ci, sono, sì. ci sono parecchi voti di scarto, sì. 5220. 52-23-as. 52-23-asról szavazunk mellette, ki van? Ellene? Tartózkodok, elfogadtuk. Amen. 5201, 5201... es 5217-es egyben mellettük ki van. Ki contrario? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 5202, 5216-os. Mellette? Mellette még? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 5203-as következik. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 5226 os 52-26-os mellette. Mellette ki van. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 52-19-es mellette. 52-19-esről szavazunk. Ellenek jó? van? Ellenőrizzük ezt. Nem látszik, hogy mi az eredmény. Tehát 52-19-ről gyors ellenőrző szavazás. Contrario. Ok, scusate. Ok, votato tutti? elutasítottuk. Uh, poi questo 28? Sì. 5228, chi a favore? 5228-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 5227-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 52-25-ös mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 52-19 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. Ötvenkettő huszonnégyes következik. Questa ancora, but this is a different point. Ah, ok, 5219. Az 5219-es következik, Refunds for Poultry Meat, mellette ki van, mellette, ellene, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Yeah, Oké. Okay. 5220. es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 52-32-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 52 es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 52-34-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 52-20 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, mondjuk, de inkább ellenőrizzük. 5220. 52-20-ról szavazunk. Kérem, szavazzanak. 5220, avete votato tutti, tabacco, chiudere. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. Tizenöt-tizenegy arányban. Vagyis 11-15 arányban elutasítottuk. 52.04 következik. Mellette ki van? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. 52-21 mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. 52-0, 52-13 mellette, ellene, Tartózkodok, elutasítottuk. 52-07-es mellette, elnézést kér az elnök, 52-09 mellette ki van, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most jön az 5207-es, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 5208 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 5233-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 5206-os mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 52-11-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 52-12 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 52 05-ös mellette, ellene, tart, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Az utolsó az 52-22-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Jó, köszönöm. proseguire. Akkor folytassuk. Köszönjük Eszternek a munkát, és haladjunk. A módosítások előterjesztésének határideje szeptember 4-e. Következik az ötös rendi pont, kérem figyeljenek egy kicsit. A tej és ágazattal fogunk foglalkozni. Ugye nemrégiben elfogadtunk erről egy csomagot. A bizottság delegált aktust mutatott be, aminek az a célja, hogy különböző normákat fogadjunk el, és ennek a, ennek a rendeletnek a címzeti a és tejtermékágazati termelők, termelői szervezetek. És fontosnak tart, és te, a tárgyát képezi azt is, hogy pontosan milyen mennyiségű tejet, nyers tejet továbbítanak a termelők Európában. Nos, ez csak akkor valósulhat meg, ez a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, hogyha a parlament nem emeli fel szavát ez ellentétes értelemben. Tehát sürgősségi eljárással kell a parlamentnek véleményt nyilvánítani. és október 3-án kéne hatályba lépnie ennek a bizottsági rendeletnek. Azt hiszem, hogy az összes kolléga megkapta a biztos erre irányuló levelét, és augusztus 29-én délig lehetett volna ezzel kapcsolatban e, ellenvetést benyújtani, semmilyen ellenvetés nem érkezett, ezért az Early No Objection eljárás keretein belül folytatódik tovább ez az eljárás. Nos, a következő szeptemberi plenárison ezt az ajánlást így már be is tudjuk mutatni, és ezt tudatjuk majd a bizottsági elnökök értekezletével is. Nem tudom, ki támogatja azt az opciót, hogy ilyen gyorsan, sürgősségeljárással járjunk el, illetve mindenki mellette van, hanem valaki ellene nem. Jó, akkor ezt a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet elfogadtuk, és a következő plenáris ülésen találkozunk vele. Még egy gyors tájékoztatás a hatos napi rendi ponttal kapcsolatban. A 2014-2020 közötti időszakra szóló több éves pénzügyi keret jóváhagyás eljárásának kedvező kimenetelét elősegítő időközi jelentés. Nos, az időközi jelentések nagyon-nagyon fontosak a mezőgazdasági politika számára, és pontosan erről van itt most szó. Nos, az a kiindulási alapja ennek a véleménynek, hogy a parlament június 8-án milyen véleményt fogalmazott meg, ugye ez a Sure bizottság ülésén született meg, illetve a DESZ jelentés témáját is megpróbáltam ebbe a véleménybe bele szerkeszteni. Nos, mind a két dokumentumban a parlament azt kérte, hogy a kapra fordítandó pénzösszeg legalább akkora legyen a jövőben is, mint most. Ez tehát a parlament álláspontja. Már a nyári szünet előtt ismeretes volt ez a két parlamenti dokumentum. Így aztán a bizottság jelenlegi javaslata megszorításnak minősül. Éppen ezért a parlamentnek csak az lehet a lehetséges reakciója, hogy növelést kér, növekedést kér a kettes fejezeten belül, hogy legalább megtartsuk a költségvetést, a kapra fordított költségvetést a jelenlegi szinten, ne pedig csökkenjen az. Nagyon fontos, hogy a nettó befizető országok csökkenteni szeretnék az Európai Unió költségvetését, a többiek viszont, a többi ország viszont sokkal célzottabban szeretnék a költségvetést alakítani. Nos, hogyha, hogyha csökkenne a költségvetés általánosan az Európai Unión belül, akkor ez mindenképpen hatással lenne a kapra is. Hogyha a kappal többet szeretnénk elérni, Ugye nagyon sok javaslat értek, érkezett azzal kapcsolatban, hogy mi a kap szerepe, hogy azt akarjuk, hogy a termelők több közjót állítsanak elő, hogyha szolidárisabbak akarunk lenni, akkor nyilvánvaló, hogy nem lehet csökkenteni az agrárköltségvetést. Várom a javaslataikat, elképzeléseiket, és hadd mondjam el még azt, hogy a módosítók előterjesztésének határideje holnapi nap szeptember 4-e déli 12 óra. Megnyitom a vitát. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki szeretne ehhez hozzászólni. Eszter de Lange már jelentkezett, George Lyon, és bárki más is jelentkezett természetesen. George kezdi a sort. Uh, <clears throat> thank you, uh, President. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen a jelentéstervezetet, amelyet köröztetett a szakbizottságban. Sok mindennel egyetértek, amit leírt a jelentésében, azonban nem vagyok százszerzalékosan meggyőződve arról, mint ami a Lion jelentést, mint a DESZ jelentést illeti, hogy a reálértéken való befagyasztásról volt szó. Nem egészen pontosan ezt a fogalmat használtuk. Nagyon fontos, hogy hogyan is értelmezzük az ezen jelentésben foglaltakat. Nagyon tüzetesen meg kell néznünk azt, hogy mit is javasol a bizottság a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatosan. értéken 10%-os csökkentésről van szó a mezőgazdaság kapcsán, az összes többi területen pedig reálértéken történő befagyasztás történik, vagy növekedés, azonban egy, egyik olyan terület sincs a mezőgazdaságon kívül, ahol ilyen mértékű csökkenés történne, mint a kap területén. Megkezdődtek a tárgyalások a bizottságon belül és a tanácson belül, és nagyon óvatosnak kell lennünk annak kapcsán, hogy ön is fogalmazzuk meg álláspontunkat. Ezért én azt javasolnám elnök úr, hogy ahelyett, hogy azt kérnénk, hogy a korábbi szintre, a korábbi többéves pénzügyi keret szintjére állítsák vissza a javaslatban foglalt összegeket, ami egy 30 milliárdos növekedést jelentene tulajdonképpen. Úgy gondolom sokkal észszerűbb megközelítés lenne, hogyha szakbizottságként javasolnánk a parlament felé összességében, hogy a mezőgazdaság az egyetlen olyan terület, ahol csökkennek az összegek értéken, és hogyha az EU költségvetés tovább csökkenne, ami igenis valós lehetőség tekintettel a tanács jelenlegi álláspontjára, akkor fontos, hogy ne pont a mezőgazdaság legyen az, ahol csökkennek az összegek, hanem más területeken kell csökkenést elérni. Úgy gondolom, politikai értelemben ez jelzés lesz a parlament felé, a parlament egésze felé, hiszen sokan adott esetben eh, nincsenek tisztában azzal, hogy a mezőgazdaságot éri a legnagyobb csökkentés, és egy jelzés a tekintetben is, hogy meg kell keresni azokat a területeket, ahol csökkenésekre lesz szükség, hogyha az EU költségvetés egészen szűkül. Remélem sikerül majd módosítókat kidolgozom ezzel kapcsolatosan, remélem a kollégák támogatnak majd ebben. Azt gondolom, politikai értelemben tehát ez az álláspont, az általam vázolt álláspont lenne a legészszerűbb, legokosabb. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy a hitelességünket megtartsuk, és meghallgassák a véleményünket. Köszönöm. Bene, grazie George. E- Köszönjük George. Egyetértek veled. Próbáljuk figyelembe venni ezt a egyébként nagyon helyes észrevételt. Nem elfogadható, hogyha csupán a mezőgazdasági költségvetést próbálják megnyírválni, máshol is meg kell tenni ezt a Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék gratulálni a jelentéséhez. Ez világos teszi azt, hogy mennyire személyre vethetjük az Európai Bizottságnak, hogy tulajdonképpen csak kirakat politikát végez ezzel a befagyasztással, e, ezzel világosabb vált, hogy mik a céljaik. Azt remélem, hogy megvalósulnak majd azok a célkitűzések, amelyeket küzdöttünk, de egyelőre nincsen pénz a költségvetésben erre, úgyhogy ez, ezek tulajdonképpen csak virtuális ajándékok, amelyek itt szerepeltek. Egyetértek George-al, elolvastam ezt a véleményt, még nyár előtt. A nyári szünetben azonban nagyon sok minden történt. Sokkal explicitebbé tehetjük ezt, mennyire nagy a költségvetési csökkentés a mezőgazdaságban, mint más területeken. Ezt világosá kellene tenni. Aztán ugye azt kérjük, hogy a költségvetést állítsuk vissza az eredeti szintjére. Nos, ebben legyünk diplomatikusabbak, ne rohanjunk ajtóstól a házba, itt egy kicsit át kellene fogalmazni e, a kérést. Tulajdonképpen jobb lenne, hogyha a sorok között rejtenénk el ezt az üzenetet, hogy azt szeretnénk, hogy a költségvetést állítsák vissza. Aztán a frakcióban beszéltünk a hetes pontról, amely rugalmasságról beszél, rugalmasságot biztosítani a kap két pillére közötti átcsoportosításokra. Nos, szeretném ezt összekapcsolni azzal a kerettel, amely eh, arról szól majd, amikor a kap reformot fogjuk elfogadni tulajdonképpen nem érdemes addig ezekben a kérdésekben dönteni, amíg a kapreform végső formáját nem érte el. Köszönöm szépen elnök úrnak a munkáját. Köszönöm, Eszter. Alelnök úrnak adom meg a szót, és aztán azt hiszem még valaki kért szót, tessék, Szikerszki úr.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 E kereten, amíg a pénzügyi keret, több éves pénzügyi kereten dolgoztunk, addig nagyon kiegyensúlyozottak voltunk, megértettük a tagállamok helyzetét, megértettük azt, hogy válság van, hogy az egyes tagállamokban belső problémák merülnek fel, hogy az egyes országok el vannak adósodva, és azt hiszem, hogy lehet, hogy túlságosan könnyen adtuk át a terepet azoknak, akik már korábban is szerettek volna megszorításokat eszközölni a költségvetésben. A helyzet tehát kifejezetten összetett. Felmerül a kérdés, hogy hogy reagálnak majd a gazdák tudjuk nagyjából, hogy milyen eh, jövedelemmel számolhatnak. Egyébként eh, az Európai Uniós költségvetés olyan költségvetés, amely folyamatos változásban van, és amely a válság ellenében kell, hogy hasson, és amelynek célja a fejlesztés is. Ezért kell kiegyensúlyozott költségvetést eh, elfogadnunk. A reform fontos, hogy mindenki számára előnyöket hozzon, mind a nettó befizetőknek, mind a kedvezményezetteknek. Még egy fontos dolog, sejtem, hogy hol fognak megszorításokat, illetve csökkentéseket elérni a költségvetésben, a mezőgazdasági költségvetésben nyilván nem az első pillérben. Sokkal inkább a második pillérben lesznek valószínűleg mm, csökkentések. Ez a második pillér foglalkozik a környezetvédelmi, ökológiai problémákkal. Ennek a pillérnek a feladata az, hogy az új tagállamok számára a támogatásokat ebből növeljék. És ezzel, hogyha ezt ebben a pillanatban csökkentéseket érünk el, akkor az arányok nagyon meg fognak változni. Természetesen nyugodt és kiegyensúlyozott, de egyértelműen megfogalmazott álláspontot, illetve véleményt kell megfogalmaznunk. Figyelembe véve, hogy mire számíthatnak a gazdák, figyelembe véve, hogy mi vár ránk, általában, globális szinten, és osztom az előttem szólók hozzászó, véleményét, azonban én mindenképpen erősebben fogalmaznék, hiszen ez a feladatunk. Később meg fognak kérdezni bennünket, hogy mi volt a véleményünk, mit csináltunk akkor, amikor ez a döntés született. Köszönöm szépen, elnök úr! Jan és Bové úr kértek szót. Szeretnék még egyszerre kifejezetten köszönetet mondani az elnök úrnak a javaslataiért, hiszen végezetül is azt a célt szolgálják, hogy világosabbá váljon a helyzet. Hiszen a biztos úr már járt itt nálunk, és azt mondta, hogy már sikereket könyvelhetünk el, és én már akkor is óvatosságra intettem, mondtam, hogy hát sok mindent elmondhatunk, sok mindent állíthatunk, de a probléma az, hogy a gazdák azért tudnak számolni, és igenis megnézik, hogy mi, a, mi is a végeredmény. Egészen pontosan látni fogják azt, hogy több, kevesebb vagy ugyanannyi pénzt kapnak támogatásképpen. Annak idején a bizottságban már többféle összeg körözött, mindenki kiválaszthatta magának azt az összeget, amely neki megfelelt. Volt, aki megszorításokról beszélt, mert ez volt számára kedvező, volt, aki növekedésről, és most lassan elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor komolyá válik a helyzet. Éppen ezért támogatom ezt a kezdeményezést, mert világosá teszi a helyzetet. Nekem mindegy, hogyan is nevezzük ezt, a lényeg számomra végeredményben az, hogy nominálisan ugyanannyi pénz kerüljön kifizetésre, mind a legutóbbi 7 éves több éves pénzügyi keret során. Ez számomra mérvadó, hogy hogyan jutunk el ehhez az eredményhez, az nekem aztán teljesen mindegy, mert végül majd nekünk kell megindokolnunk azt a gazdák felé, hogy miért ilyen politikát folytatunk, amilyet. Hogyha drasztikus csökkentésekre lenne szükség, bármilyen okból kifolyólag is, akkor én már ma elmondhatom azt, hogy én a kapreformot megkérdőjelezem ebben az esetben, hiszen szerintem a kapreformot csak akkor tudjuk végrehajtani, hogyha van ehhez egy megfelelő költségvetés. Ezért tartom rendkívül fontosnak az elnök úr munkáját ebben a témakörben, mert végre tisztázza a helyzetet a tekintetben, hogy mennyi pénz is áll rendelkezésre, és elindítja a vitát, és köszönöm tehát még egyszer az elnöknek. Köszönöm szépen, most eh, José Bové, alelnök úrnak adom meg a szót. Nos, azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy eh, meg kell védenünk a mm, környezetvédelmi, eh, a mezőgazdasági költségvetést és ezt az összeget. Nos, hogyha szeretnénk szeretnénk felvenni a harcot a biztosokkal, a bizottsággal, szeretnénk felvenni a harcot azokkal a tagállamokkal, amelyeket csökkenteni akarnak, akkor nagyon fontos az, hogy legalább koherens legyen az álláspontunk. Beszéltünk ugye a válságról, amelyről a kollégánk is felvetettek, már el kell mondanunk, hogy amikor amikor arról beszélünk, hogy koherensebb, következetesebb legyen a mezőgazdasági politika, és ez környezetbarátabb legyen, akkor azt is tudnunk kell, hogy ehhez pénzre van szükség. A harmadik szint, vagy pillér, amely nek célja az, hogy európai szintre emeljük ezeket a politikákat, ennek is pénzre van szüksége. Jobb kereskedelmi egyensúlyt kell létrehozni és mind a termelők, mind a polgárok, mind pedig a kereskedelmi egyenleg, a kereskedelmi mérleg előnyt kell, hogy lásson ebben. Az összes mezőgazdasági szervezet, az élelmiszer előállítással foglalkozó szervezetek nem sokára itt lesznek a parlamentben, egy konferenciát szervezünk számukra, és ott meg lesz lehetőség arra, hogy összekapcsoljuk ezeket az egyes szereplőket, és kiegyensúlyozott álláspontot érjünk el. Ja, vielen Dank. Úr, Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az elnök úr kezdeményezését, és szeretném világossá tenni, hogy én nem vagyok hajlandó elfogadni a nagyarányú csökkentéseket, mert azt gondolom, hogyha akarjuk a mezőgazdaság kizöldítését, egy igazi kizöldítést akarunk, akkor az pénzbe is kerül, közvetlenül vagy közvetetten. Amikor a gazdákkal beszélek, és azt követelem tőlük, hogy 30%-os zöldítést mutassanak fel, ilyen intézkedéseket mutassanak fel, akkor nem mondhatom ugyanakkor azt is, hogy a közvetlen kifizetéseket azonban csökkentjük. Azt hiszem fontos, hogy a Költségvetési Szakbizottsággal szemben is határozottan lépjünk fel, de egyébként azt gondolom, hogy ők talán a mi oldalunkon állnak jelen pillanatban, hiszen ők azt mondják, hogyha a kizöldítés sikerül végrehajtani, akkor mi támogatunk benneteket, ezért talán csak egyetlen egy igazi ellenségünk van, a tanács, és a tanácsnak be kell látnia, hogy a 30%-os kizöldítés csak akkor lehetséges, ha megvannak a szükséges források hozzá. Máskülönben rám nem lehet számítani ebben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Albert Desz következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a véleménytervezetet, amely mindenképpen helyes utat mutat, és mindenképpen eh, támogatom azt, amit a kollégák elmondtak, eh, pártokon, eh, frakciókon túlmutatóan. George Lyonnek igaza van, hogyha csökkentésekre van szükség, akkor ezeket igazságosan kell eszközölni a költségvetésben. Nem lehet csak a mezőgazdaságokban csökkenteni a költségvetést. Éppen az az asszály, ami most fenyeget, illetve amely fenyegeti a termést Magyarországon, Németországban, éppen most veszélybe került a gazdák jövedelme, nagyon fontos lesz a támogatás, nagyon sokan megélhetési nehézségekkel fognak küzdeni. Hogyha aki egy tonna repcét tud csak learatni, vagy csak két tonna gabonát, az nem fogja tudni az éves jövedelmét biztosítani. A második aspektus, amelyet már régóta látunk a mezőgazdaságban, hogyha az állami támogatásokat nagyban csökkentenék, akkor ez magasabb élelmiszer árakhoz vezetne, tehát a fogyasztók fizetnék meg a számlát, hogyha a gazdák lehúzzák a rolót. Az, a múlt héten láttam Lettországban, ahova kollégáink hívtak meg, láttam egy kis üzemet, egy fiatal gazda család nyitott egy kis üzemet, e, és ott próbálnak gazdálkodni, ugye a e, szocialista rendszer után két tehenük van, és e, ez egy kis üzem, és nagyon szerény körülmények között gazdálkodnak, de minden esetre a paraszti gazdálkodások létét biztosítja. Ez mind, nagyon hálásak voltak minden támogatásért, amelyet Európából kapnak hogyha olyan európai politikát folytatunk, amelynek a következtében 30%-kal több feltételnek kell megfelelni, akkor ezt nem lehet 20%-kal kevesebb költségvetésből finanszírozni. Tehát koherensnek, következetesnek kell lennünk, különben nem olyan politikát fogunk elérni, amelyet megálmodtunk. Kastinger, Brit. Britta következik. Én is szeretném megköszönni a kiváló jelentést. Guten Argumenten noch einen Aspekt hinzufügen, und zwar, dass wir auch nicht vergessen dürfen, dass die Land Azonban szeretnék hozzáfűzni egy-két dolgot. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a mezőgazdaság közvetlen kihatással van a vidéki területekre és az iparra is, hiszen a mezőgazdaságban nem csak munkahelyeket biztosítanak a gazdák, hanem az üzemek általában regionális beruházásokat eszközölnek. Ez azt jelenti, hogy regionális munkahely teremtést is elősegítenek. Az iparban például a gazdaságok jobban fogynak a helyi termékek, nem feltétlenül korai termékeket hasznosítanak, hanem regionális termékeket a gazdaságokban. Ez is egy olyan dolog, ami nagyon fontos, nem szabad megfeledkeznünk róla, hiszen ez is azt mutatja, mennyire fontos a mezőgazdaság, és mennyire hat a többi gazdasági ágazatra. Köszönöm. Elizabeth Kostinger. Elizabeth Köstinger, és aztán Martin következik. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz. Köszönöm szépen a véleménytervezetét. Eszter de Lange oldalán állok, és kevésbé diplomatikus megfogalmazást támogatok, ami a pénzek szétosztását illeti a gazdák között. Ezt a többen is említették, ami a zöldítést illeti. Ez csak akkor, ennek csak akkor van értelme, hogyha valóban végre tudják hajtani a gazdák, és nem csökkentik az erre vonatkozó pénzeket. Ezt világossá kell tenni, és ez a feladatunk. Nagyon fontos említeni az, hogy a kompenzációs kifizetések a gazdák számára oda vezetnek, hogy a fogyasztók költség hatékonyabban tudnak vásárolni, tehát a mezőgazdaság politika nem csak a gazdák érdekeit szolgálja, hanem a fogyasztókét is. Aztán utalni kell a második pillére is a vidékfejlesztés területén, nagyon virágzik a fantáziája egyeseknek, hogy hogyan lehetne megtakarításokat elérni és kiadásokat csökkenteni. Ebben nagy viták folynak a tagállamokban. Nos, ezt az egészet ki kell emelni, a vidékfejlesztési politikát, és szeretnék utalni Capulo Santos által elmondottakra, és itt egységesen kell fellépni, egységes véleményt kell Mm, képviselni, a szem előtt a gazdák és a fogyasztók érdekeit kell tartani. Köszönöm, Mártin Horsling következik. Köszönöm szépen, Hoisling. Köszönöm szépen. Eh, Szikérszki úrhoz eh, öm, csatlakozom, és az aggodalmait osztom, hogyha csökkentéseket akarnak elérni, akkor itt ez, ebben a, ezt a második, ez a második pillért túlságosan is érinteni fogja, aránytalanul, mert ugye társfinanszírozásról sem szabad elfeledkezni, Úgyhogy ami a hetes pontot illeti, itt ugye az egyes pillérek közötti rugalmasságról van szó, ezt a tagállamoknak lehetővé kellene tenni az első és a második, azt, azt, lehetne, azt kellene lehetővé tenni, hogy az elsőből a másodikba átcsoportosítsanak, de nem a másodikból az elsőbe. Ezt kellene világossá tenni. És ez azért is fontos, hogy a tagállamoknak ne az legyen az érzősük, hogy jön itt valami Brüsszelből, nincsen társfinanszírozási eh, pénzünk ugyan, eh, de elfogadjuk, viszont cserébe a környezetvédelmi programokat csökkentik később. Ezt világosá kell tenni, hogy nem erről van szó. A pénzre szükség van, és végeredményben minden attól fog függni, hogy a parlamenti és a tagállami kollégáinknak világossá tudjuk-e tenni a reform törekvéseinket legyen szó az ökológiai kérdésekről, a zöldítésről, új munkahelyek teremtéséről. Nem szabad túlságosan görcsösen ragaszkodni az eredeti elképzelésekhez. Nem mondhatjuk azt, hogy egyszer ezt így leírtuk, akkor ennek így kell lennie. A reformhoz természetesen pénzre van szükség, de csak azt mondani, hogy csak azért arra pénzt fordítani, hogy minden úgy maradjon, ahogy eddig volt, annak nincsen sok értelme. Martin, akkor... Egyet értek veled, Martin. Rubik szúr. Ja, paldies, priekšsēdētāji. Es eh, atbalstu to kopīgo nostāju, kāda mums komis. Nos, eh, annyit mondhatok, hogy mindenképpen támogatom a szakbizottságon belül kialakult véleményt, ami a bevételek elosztását illeti 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. Ha több kisebb támogatást biztosítunk a mezőgazdaságban, akkor nem ér bennünket váratlanul ez a helyzet, ez olyasmi, amit eddig is tudtunk. Másrésztről mindig hangoztattuk, hogy reformokat hajtunk végre a mezőgazdaságban, és számítanak is erre a gazdák. Az elmúlt hónapban néhány gazdát látogattam meg Lettországban, és a gazdák nagyon nagyra értékelték Dessur beszédét és az ő találkozóját az ottani gazdákkal. Sokan közülük azt is el is várják azt, hogy az elhangzottak valóra váljanak, azonban a gyakorlati megvalósítás nagyon kemény lesz. Úgy gondolom, diplomatikusan kell megfogalmaznunk véleményünket a dokumentumokban, azonban mégis konkrét célokat kell elérnünk. Hogyha csökkentjük a forrásokat, a támogatásokat, akkor mi leszünk majd a hibásak a gazdák szemében, hiszen úgy gondolják majd, hogy tőlünk indult ki ez a csökkentés. Kategorikusan elutasítjuk, hogy a mezőgazdasági forrásokat, támogatásokat csökkentsük, sok-sok pénzt fordítunk a katonai fellépésekre és hasonló célokra, úgy gondolom ez helytelen, és természetesen támogatom az állásfoglalást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Luis Cabola Santos zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr, rendkívül nehéz bármit is hozzá fűzni ahhoz, amit a kollégák elmondtak. A nagy konszenzushoz csatlakozom én is, ezt támogatom. Hiszen ez erősíti a mezőgazdasági bizottság álláspontját, amelyet már többször is kifejezésre juttattunk. A lényegi kérdések ugye a mezőgazdaság jövőjéről szólnak, a mezőgazdasági termelők, a gazdák jövőjéről, és ugye összességében az a helyzet, elnök úr, hogy ön a vélemény tervezetében visszaadta azt, amit gondoltunk. De Delongo igazgatónak adom. Köszönöm szépen, egész rövid észrevétellel csatlakoznék ennek a vélemény tervezetnek a tárgyalásához. Nagyon nagy érdeklődéstől olvastuk, olvastuk ezt a véleménytervezetet, és a különböző érveket annak mélységében megvizsgáltuk. Nos, örültünk annak is, hogy a különböző reakciókat meghallgattuk a vitában a többi résztvevő véleményét is, és meghallgattuk a hierarchia több szintjének véleményét. Nos, tudjuk, hogy a kap szempontjából mennyire fontos ez a téma. Bizonyos szempontból ez mindennek az alapja. És erős kap jövőjének a finanszírozásáról most kell döntenünk. Nos, két alapvetően technikai dolgot szeretnék kiemelni a véleményből. Először is a 2007-2013-as időszakban a különböző költségvetési sorok plafonját már több évvel ezelőtt megszabtuk. Nos, reál értéken azóta csökkentés történt, hiszen csak részleges volt az inflációs kompenzáció. Nos, hogyha a 2007-2013-as időszakot össze akarjuk hasonlítani a 2014-2020-as időszakkor, akkor ez a, e, ez a szempont mindenképpen felmerül. Nos, a 2014-2020-as időszakra vonatkozó bizottsági javaslat mindig is a 2013-as évből indult ki, nem a teljes időszakról. Nos, miután Horvátország is csatlakozik, ezért bizonyos típusú kiigazításokra van szükség, és ezeket a kiigazításokat nem el is fogadta a bizottság. Nos, ezeket a tényszerű információkat szeretném, szeretem volna elmondani, és Köszönetet mondok önnek is, illetve a kollégáinak is a véleménytervezetért, és megköszönöm a mai nagyon érdekes vitát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Longó igazgató úr. Természetesen nagyon jó néven vesszük ezt a pontosítást. És holnap 12 órakor, tehát szeptember 14-én déli 12 órakor jár le a módosítók beterjesztésének. Határidejű minden kollégának megköszönöm megköszönöm a munkát ezzel kapcsolatban. Most térjünk vissza a négyes napi rendi ponthoz, ahol is elfelejtettük a vélemény tervezettel kapcsolatban a vitát megnyitni. Úgyhogy most megadom a szót Delángi asszonynak. Kérem, hogy mutassa be, hogy miről is van szó, tessék. Mr. Chairman, um, well, since the... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy a költségvetési sorokhoz szóló szavazás, ez végül is figyelembe vette azt, amit a, azt az egyességet, amelyet a frakciók elértek egymás között, úgyhogy a véleménytervezet tehát nem kell módosítani túlságosan részletesen, mert nem ezzel ellentétesen szavaztunk. Persze, holnap van a módosítások benyújtásának a határideje. Nyilván van számos érzékeny ügy, kérdés, amelyekre szeretnének utalni a kollégák. Ez a véleménytervezet világosá teszi, hogy a mezőgazdasági költségvetés nem nem, nem itt lesz a legnagyobb növekedés 2013-ban. E, általában kifizetésekben egy nagy 7%-os e, növekedés lesz, de a költségvetésben csak fél százalékos ez természetesen azt is kifejezésre juttatja, hogy nagyon nehéz költségvetési vál, tárgyalások vannak folyamatban, mind európai, mind tagállami szinten, ezért realistának kell lenni. Nem csak a növelés mellett, az egyes prioritásokra szánt pénzeszekek növelése mellett szavaztunk, hanem egyes költségvetési sorokban csökkentés mellett is szavaztunk, úgyhogy ebben reálisak voltunk. Aztán korlát korlátoztuk bizonyos költségvetési sorokat az export visszatérítések témájában, e, tehát szeretném, hogyha az Európai Bizottság is ezt tudomásul venné, hogy a Költségvetési Bizottságban és a Tanácsban is egyeztettünk erről, E, egész Európában a zöldség-gyümölcs szektorban e, nagy nehézségekkel néztünk szemben, hát itt e, több pénzre szükség lehet. Ami, hogyha liberalizált mezőgazdasági, közös mezőgazdasági politikánk van, akkor ezt kommunikálni is kell mm, kommunikálni kell, és ezért támogatjuk a promóciós tevékenységet, amely közelebb viszi a fogyasztókhoz a termékeket. Tehát világosá tettük, és többször is beszéltünk erről, hogy nagyon fontos, hogy azok a kísérleti projektek, amelyeket megszavazott a parlament, ezeket hajtsák is végre, és ezzel kapcsolatban is szeretnénk javaslatokat kapni, hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani. Aztán elfogadtunk még egy kísérleti projektet, a zöldek nyújtották ezt be, génforrásokkal kapcsolatban, és ezzel kapcsolatos javaslatokat várom, és egyéb javaslatait is a kollégáknak. Köszönöm. Köszönjük, Eszter! Ez a kis pontosítás még hiányzott a véleménytervezethez. Hogyha más hozzászóló nincs ezzel kapcsolatban, akkor folytassuk ott a napirend tervezetet, ahol abba hagytuk, és következzen a hetes napirendi pont. Térjünk a lényegre. A kap keretében tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések. Kedves kollégák, bizonyára emlékeznek rá, hogy a nyári szünet előtt megpróbáltuk felmérni, hogy körülbelül 7000 módosító érkezett, és ebbe beleértendők az előadó módosítói is. Nos, a, a bizottság négy alapjavaslatával kapcsolatban tehát ennyi módosító érkezett, nyilvánvaló, hogy a reform jelentősége a módosítók számában is megnyilvánul, és miután és nagyon fontos az is a szám megértéséhez, hogy mennyire eltérő a mezőgazdasági termelés az unió területén. Nos, jó lenne, hogyha a parlamentnek egységes lenne a álláspontja ezzel kapcsolatban, tehát még nagyon, tehát nagyon komoly dolgunk van ezzel kapcsolatban. Jó lenne, ha legalább annyira egységesek és kompromisszumkészek lennénk, mint a Lion és a DESZ jelentéssel kapcsolatban. 2292 módosító érkezett a közvetlen kifizetések területén, témájában. Ebben beleértendő több mint száz, amely a jelentéstevő tollából származik, illetve van itt körülbelül 500, amely a zöldítéssel kapcsolatos. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha legalább a szakbizottság álláspontja egységes lenne, úgyhogy komoly munka áll még előttük. Azt hiszem, hogy Pacsékó igazgatóérés a körünkben van. Igen, most pedig Luisnak adom meg a szót, hogy kezdje el a vitát. Ha még lesz időnk egyébként, és hogyha sikerül egy óra alatt ezt a pontot lezárni, vagy másfél óra alatt, akkor akár egy hosszabb koordinátori ülésre is sor kerülhet, ahova meghívjuk az előadókat is. Hogy valahogy megpróbáljuk kezelni ezt a 7000 módosított. Tessék, Luis! Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Először is szeretném reményemet kifejezni, hogy mindenki jól töltötte a szabadságát, és mindenki energiával telten és felfrissülve tért vissza a munkába, hiszen erre az energiára és frissességre most szükség lesz. Természetesen még nem sikerült az összes módosítónak a tartalmi vitáját lehetővé tenni. Nyilván a kollégáknak sem sikerült még az összeset megvizsgálni. Én sem tudtam az összes módosító javaslatot tartalmilag átnézni, hiszen nem fordítottak még le mindent. Azonban néhány százat elolvastam és ezzel kapcsolatban vannak már bizony eh, érdemi javaslatok, de vannak kisebb eh, javaslatok is, eh, és vannak olyanok is, amelyek nem rengetik meg alapjában az egész jelentést, illetve nem állnak, nem felelnek meg az eredeti tervezetnek, a tervezet szellemének. Most pedig nagyon fontosnak tartom, hogy munkamódszert határozzunk meg, és az eredeti tervek szerint ugye novemberben, november 5-én és 26-án lenne egy-egy ülés, és azt gondolom, hogy a szavazásnak akkor, akkor kellene megtörténnie, tehát szeptember és október még rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy intenzíven tárgyaljunk, beszéljünk ezekről a kérdésekről. És aztán Szerettem volna javaslatokat kapni arról, hogy hogyan lehetne e, még e, javítani a munkán, és aztán a fő kérdésre kellene koncentrálnunk. Jövő héten már ezzel foglalkozni kellene, mégpedig a jelentéstevők, az összes jelentéstevőt össze kellene hívni, és ez egyes, a frakciós egyes jelentőstevőkkel is e, találkoznék. Nyilván nem lesz ez egyszerű, nem lesz egyszerű megegyezni ezekben a módosító javaslatokban. Nyilván a lényegi pontokra kell koncentrálni, és arra, hogy hol tudunk konszenzusra jutni. Olyan területekről van itt szó, amelyek ben akár kompromisszumra e, juthatunk, más esetekben viszont e, majd dönteni kell az egyik vagy másik javaslat mellett. Remélhetőleg e, remélhetőleg korrekt döntésekre jutunk majd. És emellett természetesen nyitott vagyok minden javaslattal szemben, amely nem rengeti meg alapjában a jelentés egységét. Egy bizonyos irányt már meghatároztam, és szeretnék emellett kitartani. 7000 módosító javaslat érkezett körülbelül, ez gigantikus munka terhelést jelent. Nagyon sok munkánk lesz. Azt javaslom, hogy már ezen a héten határozzunk meg, illetve találkozzunk az árnyék jelentéstevőkkel, hogy egyeztessünk, kinek mikor lenne jó, ki mikor ér rá, és ez lenne a legfontosabb feladat. Emellett minden más más feladatot félreteszek, és más megbeszélést lemondok, hogy erre a politikai feladatra tudjak koncentrálni, hogy be tudjuk tartani az időtervet. Köszönjük, Luis! Valóban, bonyolult, nehéz feladat lesz, de remélem, sikerül majd azt elérnünk, hogy a parlament egy hangon szólaljon meg. Talán az árnyék jelentéstevőkkel folytathatnánk a vitát. McGinnis asszony, George Lyon, és a többiek. Tessék. Thank you, Chairman, and my thanks. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Először is elmondta, hogy nyitott a javaslatok felé, és ez nagyon jónak tartom. Nos, nagyon bololult, bonyolult kérdésről van szó valóban, ahogyan a jelentéstevő is elmondta. Megnéztem a módosítókat, és eh, vannak egymással azonos módosítók. Igen, Patrick. Úgy gondolom, a legfontosabb az, hogy milyen munkamódszert határozunk meg, és a jelentéstevő is elmondta ugyanezt. Annak érdekében, hogy rendet teremtsünk a módosítók között, fontos meghatározunk, hogy mely módosító mely céghez kapcsolódik, Fontos osztályoznunk a módosítókat ilyen módon, és akkor egyfajta tervet dolgozhatunk ki, és a politikai döntéseket is e köré csoportosíthatjuk. Ez tehát egy fontos lépés lenne az előrelépés szempontjából. Ha megnézzük a vitatott kérdéseket, a zöldítéssel kapcsolatosan 600 módosítót nyújtottak be, sok időt kell majd törtenünk ezzel a témával, és vannak más területek is, amelyek kapcsán több száz módosítót nyújtottak be, kis szövegrészletekről van szó, de nagyon fontos szövegrészletekről is egyidejűleg. Úgy gondolom, nem tudunk tehát előrelépni a vitában, amíg nem határozzuk meg a munkamódszerünket. Ami azonban politikailag még fontosabb, az, hogy hangot adjunk annak az aggálynak, amely az én aggályom is, és amely kapcsolódik a költségvetéssel kapcsolatos ciprusi következtetésekhez is, mi szerint a többéves pénzügyi keret és a költségvetés elengedhetetlen fontosságú a tárgyalások szempontjából, és a közvetlen kifizetések és a fejlesztési pillér kapcsán, illetve a vidékfejlesztési pillér kapcsán is csökkentésekre kell számítanunk. Azt gondolom, hogy ha ez valóban így van, akkor a kizöldítés, a konvergencia és más területeken nem fogunk tudni megfelelően teljesíteni, ha valóban ilyen csökkentésekre kerül sor. Ezért nagyon fontos, hogy ez a szakbizottság nagyon világos üzenetet fogalmazzon meg arról, hogy mi mit gondolunk a költségvetés kapcsán. Nehéz év volt az elmúlt év a gazdák számára Európa sok területén, mind ami az időjárást illeti, mind pedig ami a rendelkezésre álló forrásokat illeti. Fontos tehát nyomon követnünk, hogy hol szeretnének a tanácsban csökkentést elérni, és nyomon kell követnünk a fejleményeket. Összegzésképpen tehát Szeretném elmondani a munkamódszer kapcsán, hogy azt hiszem, elég jól ismerjük egymást itt a szakbizottságon belül és a tárgyalók között is, ahhoz, hogy elkezdjünk már most bilaterálisan vagy közösen beszélni arról, hogy melyek azok a cikkek, amelyek a legkevésbé vitatottak. Akár darra is fakadhatnék most. és lesz egy utazás New Yorkba a szerencsések számára. Tehát egyébként erről jut eszembe, minden bizonyal humorra is szükségünk lesz, amíg a folyamat végére érünk. Tehát, visszatérve a lényegre, úgy gondolom a legkevésbé vitatott cikkekkel kellene kezdenünk a munkát, és amikor a nehezebb kérdésekhez érkezünk, akkor már sokkal nagyobb előrelépést tudunk tenni, ha előtte tisztáztuk az egyszerűbb kérdéseket. A parlament bizonyos kulcsfontosságú területeken már meghatározta a szálláspontját szavazás útján, és kérdés, hogy kitartunk-e ezek mellett. Tudom, hogy a Kapula Santos, Santos jelentés már elmozdult bizonyos kérdésekben a korábbiakhoz képest, a kérdés tehát, hogy kitartunk-e a parlament korábbi véleménye mellett, vagy módosítunk azon. Fontos tehát tisztán látni azt, hogy ez idáig hogyan szavaztunk, hogyan döntöttünk, és ennek megfelelően lépünk előre a jövőben is, vagy pedig módosítunk álláspontunkat, és biztosítanunk kell azt is, hogy meglegyen a mandátumunk mindenhez. Hatalmas munka elé nézünk, de úgy gondolom, mindenképpen teljesíteni tudjuk ezt, és a költségvetés az a terület, amely engem leginkább aggaszt. Mindenképpen hiszek abban, hogy nem kérhetjük a gazdáktól, hogy többet tegyenek a kapreform keretében, miközben csökkentjük a támogatásokat. Úgy gondolom, mindenképpen területtől lehetünk, azonban összegzésképpen ezt szeretném elmondani, és a jelentéstevő nagyon jó munkát végzett, már eddig is. Talán az ülések időzítésével kapcsolatosan nehézségekbe ütközhetünk, de remélhetőleg meg tudunk állapodni egy megfelelő ütemtervben, Biztos az is, hogy a frakciókon belül is meg lesznek, a vörös vonalak kialakulnak majd ezek, de biztosan ezeket is meg tudjuk majd beszélni a következő ülések során. Köszönöm. Altro di questo ne abbiamo discusso proprio. Köszönöm szépen. Az imént beszéltünk erről, amikor a tévés pénzügyi keretet tárgyaltuk, ahol is eh, nagyon fontos az, hogy eh, mi, mi a status quo. Eh, nagyon fontos, hogy ne a, hogy nem, csak be, nem csupán befagyasztani akarják a költségvetést, hanem meg akarják vonni a ö, költségvetésünk egy részét. És ebbe kell valahogy bekalkulálni a zöldítést. George Ryan következik, és utána a többi kolléga. Tessék, George. Uh, thank you, uh, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a javaslait, javaslatait főleg ami az jó együttműködést illeti, remélem, hogy ebben sikerül majd előrelépni. Azt hiszem, hogy ami a mi álláspontunkat illeti, ez a 7 és fél 8 ezer módosító javaslat olyan hatalmas feladatot ró ránk, hogy ennek végeredményeként majd olyan szövegünk lesz, amelyel tényleg kiállhatunk az emberek elé, mert egy jogi szövegről van szó, ami 7 éven keresztül fog foglalkozni, 7 eh, éven keresztül fogja meghatározni a gazdák életét. Hatalmas felelősség ez tehát eh, itt a parlamentben, hogy eh, tényleg egy ilyen jogi szövegben olyan módosításokat érjünk el, amelynek eredményeképpen a végső szöveg hiteles, és amely a gazdákra olyan hatása lesz, amit vállalhatunk. A szavazás végén mindenképpen valamilyen hiteles eredményt kell felmutatnunk. 7500 módosító javaslat nem igazán lesz segítségünkre, hogy, vagy nem könnyíti meg a munkánkat, de tudom, hogy a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők már elkezdtek dolgozni a, ezeken. Ami a módosítás módosításokat illeti, például már akár az első cikkről is 25 oldalnyi módosítás van, tehát ezek a technikai módosítások, ezek, ezekbe, ezekre nincs, ezekben nincs szükség olyan nagy politikai tárgyalásokra, e, talán jó lenne ezeket gyorsan letudni, hogy úgy mondjam, hogy ezeket félretehessük, ezek világos eredményre jussunk ezekben, és aztán utána elkezdhetünk politikai e, tárgyalásokat folytatni, és abban is előre lépni. Több mint 600 módosítás született a, a zöldítésről például. Ugye már szavaztunk egy jelentésről, amely zöld, az zöldítésről szól. Kérdés, hogy ebből, ebből egy, ebben a témában egy politikai véleményt benyújtunk-e. E, az én frakcióm támogatja azt, hogy kompromisszumos javaslatokat dolgozzanak ki a jelentéstevők. Igyekszünk ebben együttműködni, és szeretnénk könnyíteni a tárgyalásokat, és rendelkezésre állunk. Hogyha szeretnénk elkészülni karácsonyra, akkor a szöveget, tehát a módosításokat megtárgyalni karácsonyra, akkor januárban első feladatunk lehet, hogy ez így módosított szövegről beszéljünk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt az ütemtervet be tudjuk tartani. Köszönöm, Martin Albrecht, és aztán de Eszter Delági. Wir können jetzt eigentlich gar nicht mehr zurück von einer... Tulajdonképpen egy ambiciózus reform elől már ki sem térhetünk, annyi fát kivágtunk már, hogy csak a papírmunkát kinyomtassuk, egyfajta felelősségünk van már éppen emiatt is a környezetvédelmi szempontból. Valamilyen módon igazolni kell, hogy miért használtunk el ennyi papírt. De hát ez is azt mutatja, hogy milyen intenzíven foglalkozik ezzel a témával a parlament. De nagyon sokfélék a módosítók, tarkabarkák. A néppárt tól is rengeteg módosító érkezett, amelyek részint ellent is mondanak egymásnak. Fontos tehát, hogy a frakció gondoskodjanak arról, hogy a jelentés tevő és árnyékjelentéstevők a frakciók álláspontját is világosan lássák, itt is fontos lesz tisztázni a dolgokat. Ami az ütemtervet illeti, azt hiszem nem térhetünk el az eddigiektől. Fontos, hogy a legfontosabb, legfőbb kérdéseket tisztázzuk, ami például a fogalmi változtatásokat illeti. Világos, hogy a zöldítés és az első pillér kapcsán javasolt intézkedések lesznek a legfontosabb kérdések, és hogy utána még majd barátian nézzünk-e egymásra, vagy sem, az már más kérdés, de azt hiszem fontos dolgozni. Ezeken a kérdéseken ez is hozzátartozik a reformhoz. Megénis asszony azt mondta, nem lesz reform, hogyha nincs rá pénz, hiszen akkor a zöldítés nem hajtható végre. Én ezt az érvelést nagyon veszélyesnek tartom, úgy gondolom. Nem ilyen egyszerű azért a helyzet. Meg kell néznünk, hogy talán kevesebb forrással hogyan tudjunk mégis elérni céljainkat. Van egy másik fontos kérdés, ez font, főként az új tagállamokból érkezett képviselők módosítóit érinti. Fontos kérdés lesz, hogy Európán belül hogyan osztjuk el a forrásokat. Központi kérdés ez, és nagyon izgalmas kérdés, amelyen majd szintén foglalkoznunk kell. Hogy a végén mindenkinek, mindenki kérésének eleget tudunk-e tenni. Izgalmas kérdés, talán annyiban sikerül majd kompromisszumokat kidolgozunk, hogy ne vegyünk el túl sokat bizonyos tagállamoktól, és másoknak pedig azt mondjuk, hogy hát nem tudunk azért mégsem mindent, minden költséget százszerzalékosan fedezni. Az elkövetkezendő hetekben talán meg kellene néznünk azt, hogy a frakciók számára melyek a legfontosabb kulcskérdések, és javasolnám, hogy a zöldítéssel kezdjük, és sok más egyéb kérdés más Fontos a kulcskérdésekhez kapcsolódik, ezekkel majd a végén foglalkozhatunk. Azt hiszem, nincs is más választásunk, hogy betartsuk a, az ütemtervet, hiszen rajtunk nem múlhat, hogy időben hatályba léphessen a kapreform. Úgy gondolom, a parlament nagyon nagy hitelveszteséggel szembesülne, hogyha nem tartanánk be az ütemtervet, és nem mondhatjuk azt, hogy hát van még időnk, és hogyha 2014-ben nem lesz reform, akkor majd lesz 2015-ben. Így nem szabad gondolkodunk, ezért fontos, hogy mielőbb neki lássunk a munkának. Bene, grazie Martin. Köszönjük Martin, Eszter de Lange, és aztán Bert. Köszönöm, elnök úr. Kicsit frusztráló, hogy a mai ülésen arról beszélünk, hogy hogyan beszéljük meg a dolgokat. Tehát hiszen erről van szó. És hát itt nagy késlekedésben vagyunk a többi szakbizottsághoz képest. Attól tartok, hogyha nem sietünk egy kicsit, akkor lemaradunk a vitából, vitáról. Ászling úr mondta, hogy a zöldek majd egymás közt zöldítenek, de hát ettől még nem valósul meg a kapreformja. Van-e tehát egy javaslatom? Azt hiszem, hogy az átfedések kérdésében egészen világos a helyzet, és az előadó is e- e- említette, hogy az árnyék jelentéstevők ezt a kérdést fel akarja vetni, de mielőtt erre sor kerül, és ez jó lesz, jó lesz majd, nagyon fontos, hogy világos struktúrán, keretein belül tárgyaljunk, és ez minden képviselőnek fontos lenne. Nekünk technikai jellegű, a mi frakciónak technikai jellegű módosításaink vannak, vannak egy B-típusú kevéssé ellentmondásos módosításaink is, és vannak a C típusú módosítások, amik a legfontosabb kérdések. Jó lenne, hogyha a titkárság segítségével sikerülne elérni azt, hogy világos legyen, hogy pontosan mikor melyik típusú módosítóról van szó. És utána pedig a egyeztetnek a jelentéstevők, jelentéstevők a frakciók nevében, de nagyon fontos, hogy átláthatóság legyen. Tehát amikor 5-6 ember leül, utána az ott kikristályosodott álláspont jut el majd a szakbizottsághoz, illetve a plenáris üléshez. De jó lenne, hogyha esélye lenne a képviselőknek arra, hogy betekintést nyerhessenek, hogy pontosan miről is szól a vita. Ezért kell ez a ez a struktúra, ezért kell egyfajta szerkezetbe helyezni a vitán, vitát. És hát elnézést, hogy az első nap már rögtön erre terelem a szót, de mindenképpen plusz ülésekre lesz szükség. Más, minden mást félre kell tenni, csak ezzel kell foglalkoznunk. A C-típusú nem egyszerű kérdésekre kell összpontosítanunk. Elnök, köszönöm szépen, Eszter! Hát erről beszéltem korábban, hogyha be tudjuk fejezni időben ezt a szakbizottság ülést, akkor a, a jelentéstevő, illetve az egyik jelentéstevőkkel pontosan erről szeretnék beszélni, és a, arról, hogy a titkárságnak mindenképpen segíteni kell nekünk, segíteni kell minket, hogy egyfajta szerkezetet, szerkezetbe tereljük, vagy áttekinthető mederbe tereljük ezt a vitát. Brita következik. Ja, danke. Köszönöm szépen. Feltűnt nekem, hogy egész idő alatt arról beszélünk, hogy a parlamenten belül hogyan tudjuk gyakorlatilag megvalósítani az ütemtervet, hogyan akarjuk az egészet összeegyeztetni a költségvetéssel, de nem beszélünk arról, hogy kit érint a reform. Én nem csodálkozom azon, hogy ilyen sok módosító született, hiszen már a korábbi viták során is kiderült, hogy milyen különbözőek a vélemények, nem csak a frakciók között, hanem a frakciókon belül is, amikor arról van szó, hogy a jövőbeni agrárreformot hogyan alakítsuk ki. És úgy gondolom nem szabad megfeledkeznünk, mindattól függetlenül, hogy kívülről milyen nyomás nehezedik ránk, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy később a gazdák hogyan tudják a gyakorlatban végrehajtani a reformot. Milyen eh, közvetett többletköltségekkel jár a reform, miközben mi is megpróbáljuk betartani a költségvetésünket, megpróbálunk magunknak is megfelelni, és megpróbáljuk azt is elérni, hogy ne rójon mindez túl nagy adminisztratív terheket az érintettekre. Mindannyian mindig azt hangoztatjuk, hogy túl sok az adminisztratív teher, túl sok a bürokrácia, nem tudjuk, hogy hogyan oldjuk meg másként a dolgot. Fontos elgondolkodnunk azon, hogyha Európai Uniós szintű bürokrácia csökkentésről beszélünk, és európai elfogadásról, elfogadhatóságról, hogy akkor azt hogyan akarjuk a gyakorlatban megvalósítani. El kell gondolkodnunk azon, hogy kinek készül ez a reform, és hogy a vidéki területek számára szeretnénk eh, könnyítést elérni, illetve fejlődési lehetőséget biztosítani, vagy csak a bürokráciát akarjuk növelni, és a politika hitelességét. <coughs> Przyjęliśmy parę miesięcy temu założenie. következik. Nos, e, arról beszéltünk ugye, hogy a módosító javaslatokról, módosító javaslatokkal kapcsolatban folytatjuk a munkát a közös mezőgazdasági politika témájában anélkül, hogy megvárnánk a költségvetési vita végeredményét. Ezt elfogadtuk, hogy ez így lesz. Szerintem tartsunk ki emellett az elképzelés mellett. Nem szabadna megengedni azt, hogy egyes folyosón köröző információk a költségvetés módosításával kapcsolatban, hogy ezek hatással legyenek a mi munkánkra. A módosító javaslataink javaslatainkkal kapcsolatban nekünk ezt figyelmen kívül kell hagyni. Figyelmen kívül kell hagyni azt, hogy a költségvetésben csökkentésekre kerül majd sor. Vagy legalábbis ezt tervezik. Hogyha ugyanis az új információkat figyelembe vesszük, akkor a, ez a módosító javaslataink szellemét megváltoztatja. Ami a kohéziós politikai módos, módosításokat illeti, ezeket a vidékfejlesztési regionális fejlesztési bizottságban elfogadták a nyári szünet előtt, és ezzel a kohéziós politikát javítani szeretnék. A kohéziós politika előnyeiről beszélnek. A regionális fejlesztésben, a regionális politikában a városi városfejlesztési politikát hangsúlyozzák, tehát az arányokat megfordítják. Kérdés, hogy ennek tükrében mi mit fogunk tenni. Én azt gondoltam, hogy csak egy kohéziós politika létezik. A régiók fejlesztésé takaró kohéziós politika létezik. Most azonban a városi dimenzióra utalnak, ez azt jelenti, hogy a vidéki területeknek várakozó álláspontra kell helyezkedniük. Azt hiszem, hogy itt a politikai frakciókban vitát kell indítani ebben a témában, hogy lássuk, hogy mi a helyzet. És erre szeretnék mindenkit bátorítani. Urrik! Köszönöm szépen, Zikerszkül. Urrik! Ulrike következik. Köszönöm szépen, nagyon figyelmesen hallgattam hozzászólásokat, és szeretném elmondani a következőket. Jó magam a halászati szakbizottságban 2600 módosítóval kell, hogy megbírkozzak, és azt gondolom, hogy amit most elmondok majd, az hasonlóképpen történhetett valószínűleg a közvetlen kifizetések kapcsán benyújtott módosítások esetében is. A nyaralásom egy részét azzal töltöttem, hogy a módosítókon átrágjam magam, mindegyikkel foglalkoztam, és megállapítottam, hogy sok-sok módosító érkezett, amelyek teljesen azonosak voltak egymással. Az egész szöveg teljesen ugyanúgy hangzott, csak mások nyújtották be, más név állt alatta. És ami botrányos, az az volt, hogy részént különböző frakcióktól nyújtották be ugyanazokat a szövegeket. Ebből arra következtetek, hogy lobbisták javasolták ezeket a szövegeket, és a képviselők csak aláírták a nevüket. Mit akarok ezzel mondani? Nos, itt van az együttdöntés igen fontos eszköze. És mit teszünk mi? Mi saját magunk kezéből kivesszük a befolyásolás lehetőségét, azáltal, hogy részint egymással azonos módosítókkal bombázzuk egymást, vagy részén csak néhány szóban eltérő módosítókkal, és hogyha ezeket kiszűrnénk végül, akkor gyakorlatilag csak néhány száz tartalmilag igazán fontos módosító maradna. Ezért szeretnék mindenkit megkérni, minden egyes képviselőt megkérni, hogy gondolkozzon el azon, hogy a jövőben egymás munkáját nehezíteni akarjuk, ez -e a cél, vagy esetleg még túlteszünk az eddigieken is, és esetleg 7000 módosítót nyújtunk be, vagy pedig másként járunk el. Ami a frakciókon belüli vitákat illeti, a magam frakciója részéről elmondhatom, hogy az elmúlt hónapokban intenzíven megvitattuk az agrárreformot. Az én frakcióm szeretne egy reformot látni, mégpedig egy ökológiai reformot, ökológiai alapokon nyugvó reformot, és elmondhatom, hogy százszázalékosan biztos vagyok abban, hogy ezekben a módosítókban nem találhatunk túl sok újat. Ezért nagyon nehéz időszak elé néznek azok, akik át akarják rágni magukat az egyes módosítókon, de úgy gondolom, hogyha most újra meg akarjuk vitatni az egészet a frakciókon belül, akkor ez egy kicsit nehéz lesz, hiszen ha a múltban ezt eddig nem tettük meg, akkor nem kellene kiállni a nyilvánosság elé és azt mondani, hogy reformot akarunk, mert akkor már elkéstünk azzal, hogy megvitassuk az érdemi tartalmi kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm, Urike. Nos, én is elgondolkoztam azon, amit Roduszt kolléga mondott, és azt hiszem, hogy mióta először láttuk a módosítókat, érezhető, hogy a kormányok bizonyos befolyása jelen van. Több frakció ban is felmerült ugyanaz a, vagy felelhető volt ugyanaz a, ugyanaz a motivum. talán kicsit nagyobb tehát a kormányok befolyása, mint gondol, gondolhattuk. Alánuk úr következik, és aztán Albert Dess zárja vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy késtem. Nos, nagyon sok a módosító, erről már volt szó, és hát sok időbe telik majd, amíg megtárgyaljuk az összes módosítót. Jó lenne, hogyha nem látnánk túlságosan sötéten a mezőgazdaság jövőjét, ne csak arra gondoljunk, hogy itt megszorítások lesznek, nem lesz elég költségvetése az európai mezőgazdaságnak, nem, ez szerintem egyfajta kihívás. Nos, nehezebb a helyzetünk, mint a 2007-2013-as időszakot megelőzően, és próbáljuk meg azt elérni, hogy a mezőgazdasági költségvetés ne csökkenjen. Van itt egy nagyon fontos érv, amiről sokszor beszéltünk, ugye a különböző közvetlen kifizetések kérdése. Ez, ebben a kérdésben, vagy ebben a témában már egyeztettünk a különböző jogi szakértőkkel is, kértünk jogi szakvéleményt. Azt hiszem, hogy a, hogy ebben a témában mindenképpen, tehát jogi szakvélem, me, meg kell várnunk a jogi szakvéleményt a bizottság javaslatával kapcsolatban, hiszen úgy vélem, hogy a diszkrimináció ellenesség elve nem valósul meg ebben a javaslatban. Tehát nagyon fontos az, hogy a különböző európai termelők között ne tegyen különbséget a bizottság, objektív összehasonlítási kritériumokra van szükség. A történelmi kritériumok sajnos nem alkalmazhatóak. Az nem elfogadható érv, hogy aki eddig ennyit és ennyit kapott, annak a jövőben is ugyanennyit kell kapnia. Nem, sokkal megalapozottabb kritériumok alapján kell elosztani a pénzt, a forrásokat. Szeretném tehát, hogy egyértelmű jogvéle, jogi szakvéleményt kapjunk ezen kérdéssel kapcsolatban, és kérjük ki az, a szakértők véleményét. Egyébként ilyen esetekre már sor került, például a lengyel parlamentben is megtörtént már az, hogy kimutatták a jogi szakemberek, hogy nem tartja be mindig a bizottság a különböző elveket, alapelveket. Most Albert Desz következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért jelentkeztem, hogy elmondjam a véleményemet a munkamódszerről. Négy jelentésről van szó, és több mint 7000 módosító javaslatot nyújtottak ki, nyújtottak be. Ez azt jelenti, hogy a házszabályt módosítani kell. Ezt már javasolta a frakcióm az előző periódusban is. A módosító javaslatok benyújtásához legalább 10 aláírásra kellene, kellene, hogy szükség legyen. Ezzel a módosító javaslatok számát egyértelműen csökkenteni tudnánk. Ezt mindenképpen el kellene érni ahhoz, hogy áttekinthető legyen a munka. Hogyha a parlament többsége erre nem hajlandó, akkor akár 20-30 ezer módosító javaslatot is benyújthatunk, és akkor talán fölébrednek a kollégák, és látják, hogy ez így nem működik. Ezt vegyük figyelembe a jövőre nézve, hogy a parlament munkaképes maradjon, e, és költségeket e, takarítsunk meg, hiszen ezt a rengeteg módosítójavaslatot le is kell fordítani, ez rengeteg költséget jelent, úgyhogy a házszabály módosítását javaslom. Bene, grazie Albert. Eh, beh, Köszönjük Albert. Albert, ezt majd megbeszéljük. Itt a szakbizottságon belül egy kisebb csoportot alakul, alakítunk ki, jelentéstevő, árnyékjelentéstevők, meglátjuk majd, hogy hogyan működünk, hogyan dolgozunk. Most pedig szeretném Luis Pacheco-nak átadni a szót, a bizottság igazgatójának. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ebben a eh, stádiumban itt ugye folyik a vita. Mi az Európai Bizottság azt várjuk, hogy a parlament a módosításokról állást, állást foglaljon, véleményt fogadjon el. Az önök rendelkezésére állunk, mindent megteszünk, ami megtehetünk, hogy segítsük önöket a munkájukban, tisztázzuk az egyes kérdéseket, hogy végül ezt a feladatot el tudják végezni rendkívül nehéz, de egyben fontos feladat ez. Köszönöm. Luis, a te. Senhor Presidente, a, realidade é o que é e nós não podemos alterá-la. Köszönöm szépen. Ismerjük, hogy ismerjük a helyzet nehézségeit, tudjuk, hogy milyen nehéz feladatokat kell megoldanunk, de Szerintem nem lehetetlen, hogy a nehéz problémákra megtaláljuk a helyes válaszokat. Várom a jelentéstevővel és szárnyék jelentéstevőkkel tartott üléseket, és ahogy a Megénész asszony említette, valószínűleg szerintem megoldható az, hogy először a probléma mentesebb kérdéseket tárgyaljuk, mások meg azt mondták, hogy talán előbb a zöldítés kérdésével kell foglalkozni. Bárhogy is döntünk, az biztos, hogy sok munkánk van még ebben. Mi hamarabb el kell kezdeni tehát a munkát, és jó lenne, hogyha kompromisszumok alakítanánk ki. Megénész asszony és George Lyon említették, hogy esetleg egy zöld menüt is kialakíthatnánk, és itt elképzelhető, hogy nézeteltérés lesz, például a, a én frakcióm módosítai, illetve többi frakció módosítói között. Amikor azzal a javaslattal álltam elő, hogy bizonyos feladatokkal a feladatokat a tagállamoknak kell elvégezni, akkor arra gondoltam, hogy egy olyan zöld menüt kell létrehozni, amely mindenki számára elfogadható, a bizottság számára, a parlament számára is. Ha nem így járunk el, akkor valószínűleg nagyon komoly administratív terheket fog ez jelenteni. Nos, hogyha van egy környezetvédelmi biztosítási vagy bizonyítványrendszer, amelyet a a tagállamok működtetnek, akkor sokkal rugalmasabb a zöldítési folyamat, és talán az Európai Unióban ez konszenzusra alkalmas téma. Tehát meg tudunk egyezni, meg egyet tudnak érteni azok, akik rugalmas módszereket keresnek. Hát ilyen típusú kompromisszumokra lenne szükség. Nos, egy olyan listát kell létrehoznunk, amelyet egyszerűen ellenőrizni lehet, amelyet nagyon könnyű megvalósítani, gyakorlatias, illetve rugalmas. Nem lesz egyszerű egy ilyen, egy ilyen listát, egy ilyen menüt létrehozni, de hát az a dolgunk, hogy ezt megtegyük, és remélem, hogy megfelelő, megfelelően kompromisszum készek leszünk itt. Pragmatikus megközelítésre van szükség, de optimista vagyok, bizonyára sikerülni fog mindez. Köszönöm szépen, kollégák, megköszönöm a vitát. A titkárság minden bizonyal segít nekünk abban, hogy valahol, valamilyen fajta rendet teremtsünk ebben a rengeteg módosítóban. Nagy, a, nagy felelősség nagy felelősséget ró ránk ez a, ez a téma. Lisszaboni szerződés óta, együttdönté, mióta eh, együttdöntési eljárás keretében tartozik mindez, az Európai Parlament véleménye is számít. Nagyon fontos, hogy sor kerüljön a, sor kerüljön a reformra, de nem minden áron. Kedves kollégák, a következő ülésünk Szeptember 17-én lesz 15 órakor, és aztán szeptember 18-án reggel 9-től 18.30-ig. Most pedig lezárom a szakbizottság ülést, 5-10 perc szünet következik, és arra kérem a koordinátorokat és előadókat, árnyék előadókat, hogy maradjanak itt. Köszönöm.